Okay. I will speak in Spanish. Please use your headphones. Kérem, vegyék fel a fejhallgatót. Bueno, empezamos la, la sesión con la presentación del... Kezdjük el az ülést. Meg fogjuk hallgatni a Demokráciát Európai Alapítvány ügyvezető igazgatójától az alapítvány 2017-es éves jelentését, Üdvözlöm körünkben Jerzy Pomianowski urat, az, ügy, az Demokráciát Európai Alapítvány ügyvezető igazgatóját. Nos, négy éve létezik a Demokráciáért Európai Alapítvány, nagyon aktív alapítvány. Olyan esetekben, amikor a finanszírozás nehezen végrehajtható, segíti az érintett feleket, és azt gondolom, hogy nagyon hatékony demokráciai, demokráciát támogató össze, ö, alapítvány. Nos, együtt dolgozik, együtt működik a különböző tagállamokkal, de alapvetően Belgiumban létező független alapítványról van szó, és korábban beszéltünk olyan helyzetekről, amikor is a finanszírozás nehezen csepeg az Európai Unió kasszájából, és ilyen esetekben segít az alapítvány. Eddig 380 kezdeményezést támogatott az alapítvány, és egyre inkább, egyre több tagállamban aktív az alapítvány szomszédos országokban is jelen vannak, az országokban, Oroszországban, a száhelővezetben. 2017-ben az ügyvezető igazgatóság szavazott arról, hogy a, nyugati, a Balkán nyugati területén is aktív legyen, ez az alapítvány 2018-tól. Most pedig megadom a szót Pomjanovszki úrnak, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Presentation. Thank you to European Parliament for allowing this uh, presentation for us. A Demokráciáért Európai Alapítvány uh, beszámolóját nagyon fontos, hogy minden évben elkészítsük. Az Európai uh, Parlament támogatja az alapítvány tevékenységét, az előző prezentációk során is láttuk, hogy nagyon sok képviselő támogatja a tevékenységünket. Az alapítvány és az Európai Parlament közötti kapcsolat nagyon fontos, ezt is konszolidálta az irányító struktúra, hiszen kilenc parlamenti képviselő ül a vezető testületünkben. Az Európai Parlament képviselete tehát állandó az alapítvány munkájában. És hát nyilvánvaló, hogy ők is együtt döntenek a prioritásokról, és fél évente kapnak egy részletes jelentést az alapítvány tevékenységéről. 2010 hét, a tavalyi év sajnos ismét a demokrácia szempontjából nagyon turbulens év volt, több társadalom szembesül nagy kihívásokkal, konfliktusokkal, elég toxikusak ezek a narratívák veszélyeztetik a demokráciát. Az európai szomszédos országokba irányul az alapítvány támogatásának a legnagyobb része, de ez is elég nehéz terep értékekre alapuló megközelítést alkalmazunk a nemzetközi együttműködésben. Örömmel szeretném most bemutatni a nehézségek ellenére is a 2017-es jelentésünket. Emberek küzdenek a demokráciáért, ez a címe, remélem, hogy megkapták ezt a jelentést, ez elektronikus és nyomtatott formában egyaránt rendelkezésre áll. Ahogy a, a cím is mondja, a demokráciáért küzdő emberek támogatása. Nos, ebből is látszik, hogy a munkánk középpontjában az emberek állnak, több száz egyént, csoportot támogatónak, akik közül sokan nagy kockázatok árán akarják erősíteni a demokratikus értékeket. 2017 egy újabb év volt, amikor megpróbáltuk konszolidálni a helyzetünket. A negyedik naptári év volt, amit a működik az alapítvány, és ahogyan elhangzott, ugye hivatalosan 2010 óta működünk eh, az alapítvány létrehozás Sáról a végleges döntést 2011-ben hozták meg. Hiteles és fontos eh, demokrácia támogató eh, szervezetnek látjuk magunkat, Tavaly több mint 160 kezdeményezést eh, támogattunk 20 eh, eh, országban, az EU szomszédos országaiban támogattunk demokráciát küzdő aktivistákat. A legfontosabb aktivistákat támogattuk, mindig egy helyi kontextusban. Fontos a komplementaritás és a hozzáadott érték a támogatásokkal kapcsolatban. Meg kell érteniük, hogy az alapítvány nem az egyetlen eszköz um, a két oldalú programok kapcsán. Az EU-nak is vannak különböző instrumentumai. E, mi minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy kiegészítsük az egyéb e, tevékenységeket, és hogy plusz támogatást e, adjunk, amit más módon nem lehetne megadni. 2017 végén a ez alapítvány vezetősége jóvá hagyta, hogy a Nyugat-Balkánra is kiterjesszük az alapítvány tevékenységét. Támogatási kérelmeket várunk három fő területen, civil társadalom, független média, és politikai aktivisták, elsősorban a fiatalokkal foglalkozó aktivisták. Az alapítvány megint csak arra fog terekszik, hogy kiegészítő és nagyobb hozzáadott értéket jelentő támogatást nyújtson. A más a nyugat-balkáni csatlakozási folyamat programjai keretében nyújtott más támogatási formák mellett. Négy fővárosban már el tudtam látogatni a Nyugat-Balkánon, és ezek a látogatások folytatódnak. Nagyon érdekes és energetikus válaszokat kaptunk a jövőbeni támogatatjainktől. Tavaly decemberben indítottuk el ezeket a látogatásokat. Egyre inkább tudatosul az aktivistákban az, egyre többet tudnak arról, hogy az alapítvány hogyan működik, és hogyan tudják adományokkal segíteni a munkánkat. Célzott munkát végzünk, a megfelelő operatív modellek alapján. Brüsszelben működik a vezetőségünk, és a tagállami fővárosok egyre inkább látják, hogy milyen fontos kiegészítő tevékenységet tölt be az alapítvány demokrácia támogató programjaival, és talán más módon dolgozunk, mint a többi program. 23 európai ország képviselteti magát a boardban, és Kanada is hozzájárult az alapítvány programjának a finanszírozásához. Komoly operatív kapacitást építettünk ki, ami biztosítja a stabil működést. A forrásteremtési tevékenység továbbra is nagyon fontos, hogy hosszú távon is biztosíthassuk az alapítvány stabilitását, és tudjuk támogatni a demokráciát küzdő aktivistákat. A parlament segítsége ebből a szempontból különösen is fontos, a fővárosaikban elmutatják saját személyes véleményüket az ottani döntéshozóknak. Az éves jelentés, ami itt van önök előtt, áttekintést ad a különböző politikai környezetekről, ahol dolgozunk. Átmeneti, restriktív, autoritárius rendszerek, konfliktus sújtotta rendszerek vagy országok jelentik ezt a palettát, és az, hogy milyen választ adunk egy adott helyzetre, azt tanulmányok alapján döntjük el. Észak-Afrika, keleti partnerségi országok, itt hagyományos megközelítést alkalmazunk, de mindig a valósághoz igazítjuk a fellépésünk formáit, mindig a események mögött meghúzódó embereket látjuk, és gyakran veszélyes környezetben kell tevékenykednünk, ami és a tudományozókat is elriasztja. Köszönöm a bizalmat, az előbbi megjegyzésére reagálok egyetlen egy esetben kellett ezt a nagyon gyors azonnali támogatást megadni, ami két hét, de normál esetben 12-15 hétbe telik, még a kérelem beérkezéséhez képest meg tudjuk adni a támogatást akarjuk erősíteni az egyéni hangokat, hiszen mindenki el tudja mondani a saját narratíváját, a saját történetét, és ezzel a személyes dimenzióval akarunk rámutatni arra, hogy milyen küzdelmeket kell megvívni egy adott kontextusban, valós helyzetekben, és nagyon sok mindent el lehet érni. És ezt a kis támogatást ilyen szervezetek részéről, mint a miénk, egyesítjük az ott élő emberek nagyon erős akaratával. Lehet, hogy eltérő a kontextus és a valóság, de az erős demokrácia az, amelyben a legjobban tudjuk védeni és tiszteletbe tartani az emberi jogokat. Az elnyomó rendszerekkel a korrupció elleni fellépést, a szólás a szabadságot akarják erősíteni ezek az általunk támogatott szervezetek. A jelentésben például a elmegyük eh, Mitrobulak eh, történetét, eh, ukrajnai tartomány, a korrupció ellenes központ vezetője volt, akit mi támogat, látogatónk feltárta, hogy a városban milyen sok a korrupció. De nyilvánvalóan nem mindenkinek tetszett az ő tevékenysége. 2017. augusztusában Bulakot megtámadták, munkába menet, és jól meg is verték, és nem kerültek elő a támadók. Az ilyen is ez hasonló esetek is rámutatnak arra, hogy mekkora kockázatot vállalnak azok, akik küzdenek a demokráciáért, sokszor brutális támadások érik őket. Egyiptomban kamuvádak alapján tartottak le sok általunk támogatott embert, és sokan el is tűntek. Talán el se hiszik, de egy ügyvédet, aki a saját letartóztatott aktivistáját akarta megvédeni, szintén letartóztattak. Nagyon sok az aklatás, erőszak, ezzel akarják rettenteni ezeket a bátor embereket. Belarus, Azerbajdzsán, Egyiptom, Oroszország, azok az országok, ahol korlátozzák a szabadságot, és ezért demokráciát támogató csoportoknak próbálunk támogatást adni, hogy ilyen nagyon nehéz környezetben is tudjanak tevékenykedni. Biztosítani akarjuk, hogy a háború által sújtott népekkel is gondoljunk, például Szíriával kapcsolatban az alapítvány, és megpróbál olyan támogatást adni, hogy ezzel tudjunk reagálni a folyamatosan változó és nagyon súlyos helyzetre ezzel a segítséggel biztosítani tudjuk azt, hogy ezek a csoportok továbbra is tudjanak küzdeni a jogállamiságért, a demokráciáért. Az ED eh, polgári civil kezdeményezéseket eh, támogat, például a szíriai menekülteknek, akik Libanonban és más országokban élnek jelenleg. Múlt héten tértem vissza Libanonból, ahol eh, tudtam találkozni néhány támogatottunkkal, független média platformokkal, vagystok szervezetekkel, oktatási munkát végzőkkel, fiatal menekültekkel foglalkozó szervezetekkel. Nagyon változó a helyzet, és um, már Libanon elébe egy nehéz helyzetben lévő ország, a nagyszámú szíriai menekült tovább nehezítette a helyzetet megpróbálnak azért fiatal menekültek számára oktatási kulturális programokat kínálni, hogy politikai és kulturális értelemben megerősödjenek, és utána a Libanonban élő szíriai menekült közösségekben vezető szerepet tudjanak vállalni, és egyszer majd talán lehetőség lesz arra, hogy egy időközben békésével Szíriába visszatérjenek. Az alapítvány valamennyi partnere jelezte, hogy mennyire aggódnak, egyre több veszély fenyegeti a szíriai aktivistákat, tehát minden korábban több segítségre van szükségük. Egy nagyon fontos terület, ahol az alapítvány fontos szerepet játszik, a független médiának nyitott támogatás. A jelentésben alaposan elemezzük azt, hogy milyen szerepet, támogatást nyújt az alapítványunk de Oroszországban, közel-keleten, Észak-Afrikában. A sajtószabadság, szólásszabadság továbbra is nagy kihívás e- ezekben a régiókban. A támogatás mintegy egy harmadá irányul a független médiának. Azt nézzük, hogy hol lehet a e- legnagyobb kitölt betölteni azt az űrt, ahol nincsen más támogatás, hogyan lehet független és hiteles médiumokat támogatni. Nem eh, támogat, eh, támogatjuk azokat, akik eh, fel lépnek a Oroszországból érkező kamuhírekkel szemben. Két héttel ezelőtt egy új alapítványt, egy alapot jött, hoztunk létre, amelyből támogatást fizetünk majd független orosz nyelvű médiumoknak, és most már egy nagyon fontos független instrumentemé vált ez az alap, ahova sok adományozó ad támogatást. A lényeg, hogy az orosz nyelvű független médiát támogassuk. Hosszú út volt, míg idáig eljutottunk. A 2015-ös endowment jelentéssel kezdődött. Ez számos specifikus ajánlás merült ebben fel az orosz propaganda fáradozások visszaszorítására. Összefoglalva, ezek nagyon nagy kihívások a demokrácia számára, sokkal nagyobbak, mint valaha a második világháború óta. A Kreml a nyugati demokráciák hiányosságaira épít, és azt üzeneti, hogy a nyugati demokráció, demokráciák ugyanannyira korruptak és elnyomóak, mint az ő saját rendszerük. Nincs gyors megoldási lehetőség, a hosszú távú megoldásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra elérni, de az endowment az nagyon fontos szerepet játszik a célok elérésében. Az EED nagyon nagyra értékeli az, hogy aktivistákkal dolgozhat együtt ezen a területen, akik eh, áldozatot hajlandók hozni azért, hogy a társadalmuk demokratikusabb legyen. Egy nagyon fontos, hogy a szolidaritásunkat felkínáljuk azoknak, akik egy ellenálló demokráciáért küzdenek. Remélem, hogy a változásokról szóló beszámolókat szívesen olvassák a jelentésünkben. Várom a kérdéseiket, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, kezdjük a vitát. Grzib az első hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt igazgató úr, nagyon köszönöm ezt a előadást. Az éves jelentéstétel eh, keretében, amely a demokrácia eh, alap eh, beszámolója. Öt év telt el ezen alapi, alap létrehozása óta, és hét éve az ed irányuló kezdeményezés óta, az alapítványra irányuló kezdeményezés óta. Ez az alapítvány tehát most beindult, és kiválóan működik. Nagyon fontos számomra, hogy említsem ezt a lengyel kezdeményezést, de ezt a nagyon sok tagállam támogatja. 33 ország, ahogy ön is mondta, 33 tagállam és Kanada vesz részt ennek az alapítványnak a munkájában. Ez egy nagy kihívás, egy nagy um, vívmány. Amúgy pedig sikerült kihegyensúlyozott megközelítést alkalmazni az különböző projektek finanszírozása során, mint keleten, mint délen. Tehát nagyon eh, kiegyensúlyozott az alapítvány munkája összességében. Szeretnék köszönetet mondani, mert azt gondolom, hogy ez egy kiváló kezdeményezés, amit nagyon gyorsan eh, életre lehet hívni, nagyon gyorsan eh, aktivizálni lehet, főleg ami az emberi jogi jogvédők védelmét illeti, illetve az ezen a területen működő szervezetek támogatását. Mindezt összehasonlítva azokkal a pénzügyi eszközökkel, amelyek egyébként az Európai Uniónak emellett rendelkezésére állnak. Ez az alapítvány elsősorban a civil társadalom felé fordul. A civil társadalom az, amely a közvélemény alakításáért felelős, illetve erre nagy hatással lehet és ez mindenképpen üdvözlendő, hogy itt ilyen sikeres munkát végeznek. Annak is örülök, hogy a mandátumát, az ön mandátumát kibővítették a Nyugat-Balkán országaira is. Ez nagyon fontos a társulási folyamat fényében, illetve az Európai Unióhoz való közeledés fényében. Természetesen emellett a kérdések megválaszolása is nagyon fontos azon országokban, amelyek csatlakozni készülnek, hiszen a civil társadalomban és a polgárok körében még nagyon sok mindent kell tisztázni. A polgárok szeretnék tudni, hogy hogy fog kinézni a jövőjük az integrációs folyamat során. Itt bottom-up megközelítésre is szükség van. Ezért a munkáért is szeretnék köszönetet mondani önnek. Azt szerettem volna tudni, hogy mi a helyzet a tagállamok pénzügyi hozzájárulásaival. És tartalmilag milyen segítséget nyújtanak a szakértők rendelkezésre állítása, a kiküldetés, stb. Ezeket az ígéreteket megtették a tagállamok, ez mennyiben valósult meg. Köszönöm szépen, Austrovicius képviselő, illetve elnézés, elnézés, elnézés, először Fotiga asszonynak kell megadnom a szót, bocsánat. <laughs> Semmi probléma. No problem with us, absolutely. Um, ambassador, I would like to, to... Semmi probléma. Köszönöm szépen nagykövet eh, úr, hogy bemutatta ezt az jelentést, ezt szíves jelentést az AFED bizottságnak. Én magam is meg tudom erősíteni itt a parlamenti mindennapi munkám tapasztalata alapján, hogy engem is, az én munkámban is nagy segítségemre van az európai demokráciáért Európai Alapítvány eh, szakértőinek munkája. Szeretnék köszönetet mondani ezért, és eh, kiváló dolog ez számunkra, kiváló támogatás eh, ez. A jelentéseim elkészítésében Többször is fordultam az alapítvány anyagaihoz, stratégiai nyilatkozatokhoz az EU és a tagállamok részéről. A szervezet emellett mindenképpen dicséretet érdemel, hiszen a nagyon gyorsan változó környezetben működik. Persze új feladatok is kerülnek az alapítványhoz, most újonnan a Nyugat-Balkára is koncentrál, ami hát elengedhetetlen, és ezt mindannyian támogatjuk. De emellett nagyon fontos említeni azt is, hogy képesek a gyors változásokat figyelemmel kísérni, és képesek új lehetőségeket, új módszereket találni a munkára. Érdeklődésemet váltotta ki ez a platform, amely a tartalom megosztásra koncentrál. pedig a független média tartalmainak megosztására. Azt hiszem, hogy ez más területeken is hasznos lehet. Az én kérdésem a pénzügyi stabilitásra vonatkozik a Brexit után. Hogyan látja ön a helyzetet? Nagyjából a jelenlegi helyzetnek tudatában vagyok, de kérem, tájékoztasson esetleges további fejleményekről. És azt is kérném, hogy tájékoztasson azokról a tervekről, amelyek arról szólnak, hogy az orosz nyelvű médiát hogyan kívánják terjeszteni. És ennek a munkának, ez a, ez a munka mennyiben hatékony. Köszönöm szépen, és most adom meg a szót eh, Ausztrovicius úrnak, és elnézést. Köszönöm szépen. el halasztotta az én hozzászólásomat, de szeretnék gratulálni Erzsi Pomanovszkinak, illetve Elmár Broknak is. Elmár, rólad van szó. Időben és id, jókor vagy jó helyen Egyes országok, amelyekre vonatkozik az önök munkája, egyes esetekben nem állnak éppen élen, ami az emberi jogokat, a sajtószabadságot, a kormányzást illeti. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezeket az országokat olyan értelemben támogatni, hogy egyes rendkívül rendkívül fontos és szükséges folyamatok beinduljanak. Önök nagyon előnyös pozícióban vannak, rugalmasság, gyors reakció és a konkrét fókusz, ami a támogatást és az együttműködést illeti. Ezek miatt tűnik ki az önök munkája, ez tünteti ki az önök munkáját, és az önök működésének folytatása jövőre és az elkövetkezendő években nyilván további eredményekre vezet. Nagyra értékelem azt, hogy arra is koncentrálnak, hogy az aktivisták egyéni személyes történeteit terjesszék. Ez rendkívül fontos, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy, hogy lássák őket, hogy kitűnjenek. Biztos vagyok benne, hogy közöttük vannak jövőben Szakarov díjasok is, tehát az ő támogatásuk nyilván egészen más eredményekre vezethet már holnaptól kezdve. Ahogy mondta, ki bővítették, vagy kiterjesztették a tevékenységüket a Nyugat-Balkára is, erre nagy szükség volt, ehhez gratulálunk, és Törökországra. Most Törökországról hallhatnánk-e többet és pontosabb információt? A ez a bizottság sokat foglalkozik Törökországgal, a török helyzettel, úgyhogy kíváncsian várom az önök mm, az ön beszámolóját a törökországi projektjeikről, és van-e olyan tervük, hogy a 20 ország határt túllépik, a, eddig 20 országban aktívak, ugye? Ezt a küszöböt akár túl akarják elépni. Köszönöm szépen. Meszeri Csúri szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, Pomjanovszki nagykövet úr, én is sok szeretettel köszöntöm Önt itt a bizottságban. Egy nyilatkozattal kezdeném, ez eléggé egyértelmű. Semmi, mindenképpen megvan az a, a raison d'être a demokráciáért európai alapítvány mögött. Abszolút nagy szükség van erre a szervezetre, még jó sokáig, ami egyértelműen rossz hír. A jó hír viszont az, hogy önök kiváló munkát végeznek. Ez az egész gyakorlat és folyamat, ezek a Mm, rövidtávú, gyors, kismértékű támogatások, ezek nagyon fontosak, ezek elengedhetetlenek számos ország számára. Önöknek ugye van idejük a forrásokat felépíteni. Nagyon értékeljük és örülünk annak, hogy a Nyugat-Balkára is kiterjesztik az aktivitásukat. Ez majdnem egyhangú volt a támogatás emellett az Európai Parlamentben. Szinte mindenki úgy gondolja, hogy erre szükség van. De biztosítanunk kell azt is, hogy megfelelő rendelkezésre álló források legyenek, amelyek lehetővé teszik a szervezet munkáját. És most uh, itt lenne egy fél kérdésem, fél kijelentésem. Nagyon sajnáljuk azt, hogy vannak fontos tagállamok, amelyek még mindig nem járulnak hozzá az alapítvány munkájához és emellett azt is sajnálatosnak tartom, hogy a kollégáink ezekből az adott tagállamokból, Franciaország, Olaszország és Portugália nincsenek itt. És ezért nem tudnak ö, ö, magyarázatot adni arra, hogy a kormányaik miért nem támadják ezt az, támogatják ezt az alapítványt. Ezt mondva kelet-európai képviselőként, aki szeretné hangsúlyozni, hogyha szeretnénk egyensúlyt nagyjából, dél és kelet között az alapítvány munkájában, akkor erre forrásra van szükség azon tagállamokból is, amelyeket kifejezetten érint és érdekel ez a terület. Úgyhogy ha hogyha ezeknek az országoknak van valami indokuk, akkor kérem ezt, ezt ossza meg velünk, amúgy pedig jó lett volna a kollégák magyarázatát hallani erre. Emellett eh, nagyon eh, nagyra értékelem azt a eh, gondolatot, hogy, hogy kiterjesztik a hatá, hat, hatájukat, a vagy a munkájukat a médiára és a korrupció ellenes tevékenységekre. Ez hatalmas mm, jelentőségű, főleg az elnyomó rendszerekben. Eh, ezek kis támogatásoknak egy harmada legalább olyan eh, országokba megy, amelyeket elnyomó társadalomnak tekintünk, úgyhogy eh, mindenképpen támogatom a munka megerősítését ezen a területen. Ez abszolút az adott társadalom támogatását elnyeri, és lehetővé teszi azt számunkra, hogy egy erős, politikailag motivált civil társadalom felépítéséhez hozzákezdhessünk. A többit majd még megbeszélhetjük később. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy nagyon fontos, hogy ön itt van, és nagyon fontos az ön munkája, az önök munkája. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bent a képviselő következik. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a nagykövet úrnak és az alapítványnak amely nagyon sokat tesz Európa keleti és déli szomszédságának demokratizálásáért, tehát grassroots kezdeményezések támogatása elengedhetetlen. És önök olyan kisebb csoportokat támogatnak, amelyek el, amúgy nem kapnának támogatást a hivatalos EU-s programokból. A leg, tavalyi év kifejezetten fontos volt, hatalmas kihívások mertek, merültek fel, a 2018-as év is nehéz lesz. Remélem, hogy az alapítvány és helyi partnerei komolyan veszik ezt a szerepet, és a demokratikus rendet támogatják a probléma megoldása érdekében. Ami a fenntarthatóságot illeti, és az alapítvány által támogatott projektek helyi öm, öm, szerepét, és azt, hogy az emberek ezt magukénak érezzék, ez elengedhetetlen. Öm, Nos, miután megkapták az alapítvány eh, támogatását, ezek a projektek vagy csoportok, ezek önfenntartóak lesznek-e? Kérdezem, vagy továbbra is a külső segítségtől függnek? Köszönöm szépen, Harms képviselő következik. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt van, és én is hadd mondjam el, hogy nagyon nagyra értek, értékelem a demokráciáért alapítvány munkájáért, munkáját, és ez az egyik legjobb döntés, amit hozhattunk. Köszönjük ezt Buzek úrnak, és azoknak, akik ezt a kezdeményezést beindították. Az én kérdésem a következő. Kihasználom ezt az ülést arra, hogy egy olyan témát vessek fel, amelyel folyamatosan foglalkozom, Ebben az összefüggésben, hogy az Európai Unió hogyan tud szembeszállni az orosz propagandával, ezzel kapcsolatban Anna Fotiga jelentését elfogadtuk egy ideje, és ebben az szerepel, hogy a független média létrehozása, illetve ennek támogatása, a minőségi újságírás támogatása az egyik legfontosabb tevékenység, amelyet támogatnunk kell. Én azt látom, hogy főleg a kelet-európai országokban, e, az Euronest partner országainkban is e, az újságírók, a független újságírók nem csak politikai nyomásnak vannak kitéve, hanem azzal is szembe kell nézniük, hogy a munkájukat, amit egyébként mi nagyon nagyra értékelünk, a munkájuk kifejezetten hát nehéz, és a túlélésük forog kockán. Az Európai Uniós támogatás után fontos, hogy ezek a projektek önfenntartóak legyenek, de az én tapasztalatom eddig az volt, hogy ez eléggé valószínűtlen, hogy ez megtörténhet. Az önök következtetéseit szeretném hallani ezzel kapcsolatban. Kérdezem, tehát még egyszer, hogyan lehet reagálni a propagandára? A legjobb amit adhatok, az az, hogy a minőségi újságírást és a független médiát és újságírókat támogassák. Köszönöm szépen. Most ezen forduló lezárásaként megadom a szót prokurnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzés. Diese Institution ist ez az intézmény, ez a szervezet még csak néhány éve létezik, és ezért természetesen még csak a felépítés szakaszában van, és itt hadd mondjam el a szervezet munkatársainak, hogy nagyon nehéz körülmények között kiváló munkát végeznek, és ezért nagy örömmel mondom ezt, és azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a gondolat, hogy ezen a területen eh, reagáljunk, fellépjünk. Ott, ahol hivatalosan nagyon nehéz támogatást nyújtani. Éppen ezért valóban ez egy gyakorlati segítséget jelent, Nem lenne jó, hogyha e, itt politikai vitákba e, e, bele bonyolódnánk, kis csoportoknak, kis közösségeknek, kis projekteknek kell segíteni a helyszínen, amelyek nagy nehézségekbe ütköznek olyan országokban, ahol szinte zéró a demokrácia, a jogállamiság nem valósul meg egyáltalán, hogy ott a munkájukat végezni tudják. Ez egy nagyon nehéz munka, gyakorlatilag hát még diktatúrákban is támogatni kell ezeket a projekteket. Helyesnek tartom, amit elhangzott Meszerics úr részéről, ami a kiegyensúlyozottságot illeti. Eddig sikerült nagyjából kiegyensúlyozott támogatást folytatni, és ezzel egy nagyon fontos pontra utalt, Ennek az egész alapítványnak a munkája az Európai Bizottsági és tagállami, illetve nem tagállami hozzájárulásoktól függ. Ezt újra és újra fel kell vetni, hogy nincsen állandó támogatás, és sajnos ezt meg kell állapítanunk. Meg kell állapítanunk, hogy a dél-európai országok eddig aránytalanul keveset, vagy szinte semmit nem járulnak hozzá ehhez az alapítvány, ennek az alapítványnak a munkájához, holott tagjai ennek a e, kezdeményezésnek. A tagállamok a e, kormányzatanácsban is tagok, azonban a finanszírozás nagyon kiegyensúlyozatlan. Talán segíthetnének nekünk a kollégák abban, hogy otthon megpróbáljanak e, hát, támogatást kapni ezen projekt mellett, mellé és elérni a kiegyensúlyozottságot. Hogyha megnézem a helyzetet a, a ö, földközi tengeri térségben, látjuk, hogy itt is nagyon sok feladat van még. Elnök úr, talán a szakbizottság részéről jó lenne végig gondolni, hogy milyen módon lehetne a déli országokkal egy kicsit hát az együttműködésünket feléleszteni a demokrácia és a jogállamiság felépítése érdekében a környező régióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Pomjanovszki úr fog válaszolni ezekre a feltett kérdésekre. Parancsolja. Thank you, Chair. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek a kérdéseket. Köszönöm, hogy részt vettek ebben a részt vesznek ebben a vitában. Nagyon jól esik, hogy ilyen kedvesen beszélnek rólunk, a munkánkról. Nagyon jó érzés ez. A kérdések nagyon relevánsak, és a mindennapokban is pontosan ezekkel a problémákkal foglalkozunk. A feltett kérdések sorrendjében szeretnék válaszolni. Gribur. Finanszírozás, illetve támogatás a tagállamok részéről, később még kaptam egyéb kérdéseket is ezzel kapcsolatban. Tehát, valóban igaz, a finanszírozás nem az egyetlen olyan támogatás, amit a tagállamoktól kaphatunk. Dánia például egy monitoring tanácsadót küldött hozzánk egy évre. Ez az első ilyen eset egyébként. Egyébként a napi munkánkban elég jelentős támogatást kapunk a nagykövetségektől, a tagállami nagykövetségektől, ahol dolgozunk, illetve ahol találkozunk a általunk támogatottakkal. Az EU-s, eu delegáció az egyes számú kontaktpont, ők is sokat segítenek, de maguk a tagállamok is, Lengyelország, Németország, Hollandia, Svédország, Norvégia és egyéb tagállamok. És amint megtudják, hogy milyen szükségleteik vannak, szükségleteink vannak, általában azonnal reagálnak, akár logisztikában, akár információban segítenek minket. Nagyon fontos az, hogy elismerjék a munkánkat, és ezt, ezt érezzük a helyszínen, helyszínen is. Mi is küldünk egyébként információt a tagállami eh, nagykövetségeknek, amikor eh, biztonsági kérdések merülnek fel a díjazottakkal, vagy eh, kezdeményezetekkel kapcsolatban, vagy amikor diplomáciai segítségre van szükség, tehát a nyomásgyakorlás esetében, és egyértelmű, hogy az ilyen típusú nyomásgyakorlás működik. Természetesen a helyzetem még azért lehet javítani. Ahogy Brock úr, az elnök úr, és mások is utaltak erre, egyesúly hiány küzdünk. Vannak olyan EU-s tagállamok, akik éjszakabbra helyezkednek, illetve van egy másik blokk, a déli országok között van egyfajta egyensúly hiány. A tagállami parlamenteken keresztül, közvetlen kapcsolatokon keresztül a szakpolitikai döntés hozók tudnak nekünk még segíteni, és erre nagy szükségünk lehet, hiszen finanszírozásra szükség van. Ezek jelentik a garanciát, hogy a hosszú távon rugalmas támogatásunk lehet, és még hosszabb távra tudunk tervezni, nem csak egy-két évre, mint jelenleg. Ez nagyon-nagyon fontos lenne a jövőbeli sikerünk szempontjából. Uh, after Brexit, uh, the stability of the... A Brexit után a demokráciért európai alapítvány jövője nincs veszélyben, nagyon pozitív jeleket kapunk azoktól, akik elemzik a helyzetet az Európai Bizottság demokráciáért eszköze például ezt mutatja, de hát nem lesz egyszerű a helyzet a Brexit után. Reméljük az Európai Parlament majd segít nekünk, és azt hiszem, hogy az önök véleménye elég jól hangzott számunkra a jövőre nézve. Nézzük az Egyesült Királyság eh, támogatását. Ez az egyik eh, igazgatói tanácsi ülésen téma volt. Az Egyesült Királyság egy nagyon komoly eh, támogatónká vált, több millió euróval támogat minket. Mi lesz a Brexit után? Egyértelmű volt a válasz, hogyha elhagyják, ha kilépnek az EU-ból, attól még nem jelenti azt, hogy az egész kontinensről eltűnnek, tehát a Demokráciáért Európai Alapítvány nem egy EU-s alapítvány, úgyhogy mi arra számítunk, hogy az Egyesült Királyság kormánya jövőben is támogatja majd a alapítványunkat, a az Egyesült Királyság kormánya nagyon aktívan támogatja például az, a független sajtót és az orosz médiát megpróbálja visszaszorítani. Mondom, évente több milliós támogatást kapunk. Nézzük a hatékonyságot. Futiga asszony tett fel ezzel kapcsolatban egy kérdést. Orosz nyelvi sajtó esetében azonnali eredményeink nyilván nincsenek, tehát egyik napról a másikra semmi nem változik. Meg két éve foglalkozunk ezzel, kemény munkáról van szó, és mindannyiunknak be kell látni, hogy bizonyos dolg- dolgokat nem láttunk meg időben. Például a Carnegie Moszkóban Maria Lipman egy nagyon jó elemzést készített arról, hogy hogyan lehet fokozatosan a média ellenőrzését eh, átvenni a szomszéd ország, szomszédos országokban is, és sajnos arra nem figyeltünk. Elolvashattam volna, felléphettünk volna, de ezt nem tettük meg. Föl kell tehát gyorsítani az eseményeket, rövidebb reakció időre van szükség, viszont hosszú távra kell elkötelezni magunkat. A jó hír, hogy vannak elgondolásaink, vannak kreatív munkatársaink, akik folytonosan azon elmélkednek, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet. Három kezdeményezésről beszélnék, 2015-ben ajánlottuk ezeket. Egy, egy orosz nyelvű újság egy hírelosztót, egy olasz nyelvű hírelosztót hozunk, hoztunk létre Prágába, már két éve működik ez. Az olyan kreatív produkcióknak nyújtanak híreket, amelyek nem amelyek függetlenek, és szerintem a tartalom sokkal jobban kiszolgálja ezeket az igényeket, tartalom sokkal jobban kiszolgálja ezeket az igényeket. Érdekes dokumentumfilmek, különböző vetélkedők, gyerekprogramok, ezeknek a ezeknek a kialakításában vagy létrehozásában segítünk megfelelő finanszírozásra. Tehát ilyen, ilyen produkciókat támogatunk, már működik is ez, és az első eredmények nagyon-nagyon reménykeltők, és minden egyes olyan csatorna, aki ezt használja, ezeket a forrásokat egyértelműen nagyobb népszerűségnek örvend. Osztraficsus kollégának köszönetet mondanék. Valóban egyre inkább nő az igény irántunk. Nagyon sokan jelentkeznek, ezeket mind, ezeket a jelentkezéseket, pályázatokat mind elolvassuk, részletesen tanulmányozzuk, és körülbelül 10%-át tudjunk teljesíteni ezeknek a pályázatoknak. Sajnos választanunk kell, de a pályázatok általában kiválóak. Ami a helyi ami a helyi igazgatási modellt illeti. Nos, alapvetően olyan, olyan projektekről van szó, amelyek egyébként is helyi szinten valósulnának meg, ezek aktív emberek, tehát egyértelmű a válasz arra, hogy mennyire helyi kezdeményezésekről van szó. Mi kizárólag helyi kontextusból érkező kezdeményezésekkel foglalkozunk fenntarthatóság. Hát ez egy nagyon komoly kihívás. Miután nincs túl nagy költségvetésünk, ezért a létezésünk alapvetően hiánypótlásra irányul, és általában az a célunk, hogy szakértelmet, az a célunk, hogy szakértelemmel, illetve tanácsot adjunk a pályázóknak. Mi kockázatot vállalunk, próbálunk gyorsan és hatékonyan segíteni, de hogyha létezik egy szervezet, és beindul a működésük, akkor már nagyobb donorokhoz is tud fordulni Németországban, Svédországban tehát akikkel korábban együtt dolgozunk, ezek egy idő után elérik azt a mércét, hogy önállóan is megállnak a lábukon. Nagyon fontos az is, hogy nyomon követjük, nyomon követjük minden egyes pályázó sorsát. Törökország, ott is vannak projektjeink, de egyáltalán nem egyszerű dolgozni, nem tudok sajnos most részleteket mondani, ezek is olyan projektek, ezek olyan projektek, amiket nem találnak meg a honlapunkon. A projektjénk 30%-át nem találják meg egyébként a honlapunkon. Kérem, ha legközelebb ott nézelődnek a honlapunkon, akkor ne felejtjék el, hogy súlyos nyomós oka van annak, hogy a projektjénk 30%-a miért nem szerepel itt. Tamás, elnézést, hogy keresztneveden szólítalak, hát ismerjük egymást. Korábban már utaltam az egyensúly hiányra. Észak és Dél-Európa között. Mindent megteszünk azért, hogy ez megszűnjön. Vannak ennek, erre magyarázatok, vagy magyarázatkezdemények. Például az, hogy a migráns, vagy a menekült válság olyan súlyos terhet ró a déli országokra, hogy nem tudnak foglalkozni már a demokrácia kérdésével, de hát Spanyolország helyzetét azért kiemelném. És Ciprusról is kaptunk egyébként kedvező jeleket. Vannak, mondom, ez pozitív első jelek, de további munkára van szükség, hogy kiegyensúlyozottabb legyen ez a költségvetés. Venta úrnak lényegében már válaszoltam, a fenntarthatóságra már eh, reagáltam, azt hiszem ez kielégítő. Rebecca Harms asszony, igaza van, a propaganda elleni föllépés nek több módja van, hogy ha a propagandával a propagandára válaszolunk, az nem segít. És eh, a toxikus Kreml által vezetett eh, sajtó vagy média eh, való reagálás az az, hogy normális, eh, valósághű híreket adjunk, de hát figyelembe kell venni a helyi viszonyokat. Ukrajnában a média oligarchizálódva van. Az igazi független média vagy a piaci erők nem, működ, nem működnek megfelelően, így aztán a hosszú távú európai tagállami vagy uniós támogatás nagyon fontos a független médiának, mert rövid támogatás után még nem lesz működőképes piaci alapon a média. Ez nem egy két-három éves támogatás, 10-15 évről kell beszélnünk. És ugyanez a helyzet a Balkán nyugati részén is. Nagyon fontos az, hogy meg tudjuk védeni a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, ki tudjuk építeni, ahol erre szükség van. Szerintem, hogy, szerintem sokkal többet kell tennünk, mint amit eddig tettünk. Sokszor megvan az a segítség, hogy hogyan induljon el egy-egy kezdeményezés, de hogy hosszú távon mit lehet tenni, az valóban fejtörést okoz. Elmárnak, az elnökünknek megköszönöm, hogy dicsérte a munkánkat az ötödik születésnap előtt, egy alkalmával. természetesen mindent megteszünk azért, hogy tudjon működni ez az alapítvány, és az ön um, bölcs elnöklet, elnöklete ebben kulcsfontosságú. Hosszú távon szeretnénk a stabilitást garantálni és ez lenne az utolsó mondatom is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Pamjanovszki úr. A rendi pont lezárásaként elmondom azt, hogy július 27-én az Európai Parlamentben a Demokráciát Európai Alapítvány konferenciát rendez az ötödik születésnapjuk alkalmával, és mindenkit szeretettel meghívok erre. Következő napi rendi pontunk eszmecsere Zorán Pazinyal, Montenegro miniszterelnök helyettesével és igazságügyminiszterével. Dear colleagues, uh, we shall now resume the meeting of uh, AFED committee, and I have a kind request uh, for our guest. Kérem kollégákat, hogy akik elhagyják a termet, ezt lehetőleg gyorsan tegyék meg. A napi rendünkön uh, Zoran Pazsin úrral uh, folytatott eszmecsere uh, szerepel Montenegró miniszterelnök helyettese és igazságügy minisztere Zoran Pazsin úr. Szeretettel üdvözlöm Üdvözlöm Bojan Sárkics nagykövet urat is, és Veznya Medenica asszonyt, Montenegró legfelsőbb bíróságának az elnökét. Hazsin úr, a Nyugat-Balkán és különösen Montenegró közeledik eh, ahhoz, hogy az Európai Unió teljes tagjává váljon. Az első stratégiai célt már elérték, tavaly csatlakoztak a NATO-hoz. Nyugat-balkáni stratégiát követve, nyugat, illetve az előrehaladási jelentés alapján is azt látjuk, hogy a 2025-ös, mint esetleges csatlakozási célra szegeződik mindenkinek a szeme. És hát nyilván ez egy maraton, és nem egy sprintfutás. futás közös elvek alapján egy jóval elmélyültebb együttműködést a célunk. Szoros szövetségese Montenegro az Európai Unióra. Az Európai Parlament egy delegációt küld majd Montenegróba az elnökválasztásokra. választásokra Castaldo kollégánk vezeti majd ezt a küldöttséget. Most kérem beszéljen, számoljon nekünk arról, hogy milyen eh, válaszokat kíván adni Montenegro a kihívásokra, és mennyire készen ahhoz, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy mindenek előtt Montenegro kormánya nevében és saját nevemben is megköszönjem a lehetőséget, hogy felszólalhatok az Európai Parlament külügyi szakbizottságában. Ez nagy megtiszteltetés számomra, és jó lehetőség arra, hogy beszámoljak önöknek a Montenegro által elért eredményekről, hogy eszmét cseréljünk, levonhassunk következtetéseket, amelyek segítik majd országunkat az uniós tagság felé vezető úton. Tavaly a, ugye, megvalósult a NATO tagság, jó szomszédű kapcsolatok alapján közeledünk a teljes jogú eu felé. És ekközben hát le kell küzdenünk minden, kihí- minden kihívást, ami megakadályozná a célok elérését. A NATO tagság sem volt akadályok nélküli, de használtuk saját és partnereink kapacitásait, és um, ezért ellen tudtunk állni azoknak, akik destabilizálni akarták az országunkat. Az egyik ilyen kísérlet pont a parlamenti választások napján történt ezzel az incidensek kapcsolatban. Most is zajlik a bírósági tárgyalás, eljárás. Szeretnék néhány észrevételt fűzni az Európai Bizottság nyugat-balkáni stratégiájához. Montenegro üdvözli ezt a stratégiát, ez bátorítás a régiónak, és világosan vázolja fel a jövőben csatlakozási lehetőségeinket egy indikatív céldátummal. A legfontosabb eleme ennek a stratégiának az az üzenet, hogy a bővítési politika él, létezik, és üdvözöljük a stratégiában elő azt az üzenetet is, hogy az EU továbbra is tiszteletben tartja azt, hogy minden ország előre haladását külön-külön saját érdeme szerint vizsgálja. A harmadik prioritásunk a jó, jó szomszédi kapcsolatok. Montenegro jelenleg is osztja az EU alapértékeit, adunk segítséget Koszovónak, egyik szomszédunknak, hogy teljesítsék a feltételeket, és a két ország közötti határ vagy demarkációs megállapodást sikerüljön megkötni. Szerintünk ezek a kérdések nem jelenthetnek problémát. A regionális együttműködéssel kapcsolatos készségünket demonstrálja az is, hogy fenntartható technológiákat támogató projektnek adunk otthont. Itt dél-kelet-európai betegeknek adna lehetne nagyon modern, korszerű kezelést biztosítani, rákellenes kezelést. Idén május 17-én mi is részt fogunk venni egy szofiai csúcs találkozón a, a régió országaival. A stabilizáció, a gazdasági növekedés, az európai programokhoz való igazodás, ezek a fő céljaink. 2017-ben 4%-kal nőtt a GDP. A célunk az, hogy 2020-ban eh, a 60% alá szorítsuk az államadóságot, a GDP 60% alá. Montenegro a tárgyalások, a csatlakozási tárgyalások során megnyitotta a 30. fejezetet, de ideiglenesen lezártunk három fejezetet, és dolgozunk azon, hogy a 23. és 24. fejezet benchmarkjait teljesítsük. Egy új lendületre van szüksége Montenegrónak és az egész régiónak. Mi azt abban hiszünk Montenegróban, hogy fel vagyunk készülve arra, hogy a bulgári elnökség alatt megnyithassuk a felmaradó három fejezetet, és le is zárhassuk a tárgyalásokat, és ilyen módon kifejezést adunk annak a reményünknek, hogy minden egyik fél teljes megelégedésére szolgálnak majd a tárgyalások. Néhány nyitott fejezetben, így például a 7-es és a 10-es fejezetben is minél előbb sikerül remélhetőleg lezárni a tárgyalásokat. Konkrét eredményeket tud felmutatni Montenegro, több fejezettel kapcsolatban is, és úgy gondoljuk, hogy a mostani lendületet meg tudjuk őrizni. Én személyesen így gondolom, hogy igen, ez sikerülni fog. Fontos valamennyiünk számára, hogy különösen a jogállamiság terület TS tartozó fejezetekben, 24. fejezetben tudjuk teljesíteni a kritériumokat, megfelelünk a referenciaértékeknek. De szükségünk van támogatásra, az EU intézményeinek és a tagállamoknak a támogatására is. Hölgyeim és Uraim, milyen eltérő nézetek vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen előrehadást ért el Montenegró, különösen a jogállamisági fejezet kapcsán, hogy mondjak néhány konkrét számot. És majd az eszmecsere során is persze szívesen adok részletesebb tájékoztatást is. Elégedettek vagyunk az eddig elért eredményekkel, a szervezett bűnözés korrupció elleni küzdelem területén, különösen a eh, vezető tisztviselők eh, vonatkozásában. Ezek a megállapítások nem montenegróiak szájában fogalmazottak meg, hanem az Európai Bizottság írta ezt le, és biztosíthatom önöket, hogy lesznek új eredmények, meg fogjuk teremteni a szükséges jogi és intézményes kereteket. Az igazságügyi eh, reformmal kapcsolatban sikerült eh, átalakítani pozitívan a e, már 2013 óta az igazságszolgáltatás rendszerét. E, a bírók és e, ügyészek számára megalkottuk a kiválasztási rendszert, az előrejutási rendszert és a az elszámoltathatóságot, a felelősségek rendszerét. A reform része volt eh, egy új eh, polgári törvénykönyv, azután a szervezett eh, bűnözés és a korrupció elleni megfelelő intézkedések jogi megalapozása. A, le kell rövidíteni a bírósági eljárásokat, és a három évnél régebbi ügyhet hátralékokat le kell dolgozni. Ami a korrupciót illeti, 2016. januári óta működik egy korrupció ellenes ügynökség. 173 köztisztviselő ellen indultak vizsgálatok. 2017-ben a vagyon, vagyonbevallásokat ellenőrizte ez az ügynökség, és 88 esetben találtak jogsértést. Az ügy, ügyészség különös figyelmet fordított ezekre az ügyekre. 2017 óta különleges ügyész hivatala mintegy 1650 esetet vizsgált, ezek közül már ezek le is sikerült le is sikerült lezárni. 67 természetes és 75 jogi személy ellen indultak eljárások. A korrupció, bűncselekmények kapcsán 25 személlyel kapcsolatban 13 embert elítéltek, 9-et felmentettek. Volt, ahol alkut, vádalkut kötöttek a bíróságok a vádlottal beterhelte. 2017-ben a feljelentések után 52 száz, az ügyek 52 százalékában született ítélet, 21 százalékban a végződött az eljárás. A, nyilvánvaló, hogy erősíteni kell még a pénzügyi nyomozásokat. 2017-ben 19 korrupciós vagy szervezett bűnözési ügyben 4 jogi személy és 148 természetes személy ellen indult vizsgálat. Podgoricában a legfelsőbb bíróság több mint tíz esetben rendelt el vagyonelkobzást. Mintegy 250 ezer négyzetméter területet iroda a föld területet is lefoglaltak. Több Eh, ezer négyzetméter földterületet. Azt hiszem azért fontos néha ezt a néhány számot elmondani, hogy világossá váljon, mi az álláspontja a montenegrói kormánynak a, például a negyedik nagyon fontos pillér a média területén, szólásszabadság, sajtószabadság, ez mind nagyon fontos számunkra, nem szabad, hogy eh, a szerkesztői szabadságú beavatkozás történjen. A média képviselő jelen irányuló minden támadás, a demokrácia ellen irányuló támadás. Nyitott vagyok arra, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket is, amennyiben ez önöket érdekli. És végül, tisztelt kollégák, engedjék meg, hogy elmondjam, az Európai Parlament idei hálásfoglalása elismeri azt, hogy Montenegro előre lépett, és az EU egyik legsikeresebb politikája a bővítési politika. Örömmel állok rendelkezésükre, amennyikben kérdéseik vannak, és legjobb tudásom szerint próbálok majd válaszolni a kérdésekre. Miniszterelnök helyettes úr, kérem, köszönöm szépen, amit elmondott, és most következik az eszmecsere az Európai Parlament képviselőivel. Charles Tanok úr az első a listámon, aki Montenegro ügyében illetékes előadó. Köszönöm. Elnök úr, üdvözlöm, miniszterelnök helyettes úr. Utoljára jártam Podgoricában, illetve hát az ön prezentációja alapján is világosá vált, hogy jó dolgokat csinál, Montenegro is jó úton jár, az egy reformja zajlik, nyomozások folynak, vezető tisztviselőkkel szemben küzdenek a korrupció ellen, ön, mint Montenegro igazságügyminisztere eh, különösen. Az előrehaladási jelentés, amit áprilisra elkészül, én is eh, már az utolsó jelentésemet készítem el Montenegrói eh, raportőreként. Podoricámba is még szeretnék ellátogatni. Ön tehát jó úton jár, nyilvánvalóan, hogy Montenegró csatlakozás tagjelölt. Jean-Claude Juncker, a bizottság elnöke is nemrég ellátogatott, vagy látogatást tett nyugat-balkáni országokban, miután a bizottság közzétette az új stratégiát, ami nyilvánvalóan egy ellentmondásos dokumentum volt, egy előre látható időpontot is megjelölt Montenegró csatlakozására. Számos találkozó vettem én is részt önnel és kormány más tagjaival. Ön miniszterelnök helyettes és emellett igazságügyminiszter is Várjuk az áprilisi elnök választásokat. Tudom, hogy még lesz két jelölt. Gyukanovics volt miniszterelnök, és indul a választáson, és a parlament egy rövidéig majd ott tartózkodó megfigyelő küldöttséget küld el Potoricába, Kosztáldó képviselő vezeti majd ezt a delegációt. Fontos kérdés a média szabadsága és nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban több kísérlet is történt. Például orosz állampolgárokat vádoltak meg azzal, hogy államcsint kíséreltek meg az országában, és az én országom, az Egyesült Királyság és Oroszország között nyilván ismeri, hogy milyen nagy a feszültség a Skipál ellen elkövetett merénylet, gyilkossági kísérlet miatt, tehát így a beavatkozásokról és az ilyen gyilkossági kísérletekről, súlyos bűncselekményekről az országaink területén is beszélhetünk Milan eh, Knezsevics eh, nevét eh, említeném meg, akivel akiről azt mondhatom, hogy hát nem értek, ejtek majd egy könycsepet sem, hogyha el fogják ítélni. Most minden amit ön elmondott, azt a következtetés mondhatom le, hogy készül majd a jelentés itt az a fejtel szakbizottságon, és ez megfelelő időben majd a plenáris ülésre kerül. Köszönöm, Tánok úr, Peterle úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr! Nagyon örülök annak, hogy itt Brüsszelben találkozunk ismét. Néhányszor jártam az elmúlt években az ön országában, és minden alkalom örömmel tapasztaltam az előrelépést, a haladást. Ez most nem bók, hanem ez a valóság. És ezért nem is csodálkozom, hogy Montenegró ilyen jó státusszal rendelkezik a csatlakozási folyamatban. A csatlakozási eljárás fő elemeiről ön beszélt, ehhez is kívánok észrevételeket tenni. Montenegro tudja, hogy mekkora kihívásokkal néz szembe, és ugyanez igaz az Európai Unióra is. Egy dologban biztos, hogy egyetértünk. Az új nyugat-balkáni stratégia egy új lendület többletet eh, hozott, ezt eh, ki kell használni. És egyetértek, eh, miniszterelnök helyettes úr, nagyon fontos, hogy ez a folyamat ne álljon le, hogy folytatódjon, hogy ne ne kerüljön ez a folyamat zsákutcába. Valamennyien azt kívánjuk, hogy már a szófiai csúcs találkozón szülessenek eredmények örömömnek és elismerésemnek szeretnék hangot adni, mint ennek a munkacsoportnak a vezetője, vagy az EU-ban a rák elleni küzdelemmel foglalkozik, és ezt a nagyon fontos kezdeményezést tette a Dél-Kelet-Európai Onkológiai Intézet létrehozásával. Szofiából is várjuk a megfelelő pozitív jelzést ezzel a projekttel kapcsolatban. És ezt hiszem, hogy itt be is fejezhetem. Montenegrónak azt kívánom, hogy a választások után talán még dinamikusabban folytatódjanak ezek a folyamatok a csatlakozási folyamat során. Köszönöm szépen. Picula kollega következik. Köszönöm szépen elnök úr! Tisztelt miniszterelnök helyettes, tisztelt nagykövet, nagyon örülök, hogy itt vannak az Európai Parlamentben, és köszönöm szépen a bevezetőjüket. Nincs további kérdésem. A fontos, ami nagyon fontos, az a, az a kontextus, amelyben Montenegrót most elemezzük, főleg az Európai Unió nyugat-balkáni kibővítési stratégiával kapcsolatban. Azt gondolom, senki nem nem kételkedik abban, hogy az egyik válság követi a másikat, és több válságra kell egy időben választ találni. Az Európai Uniónak jó hírekre van szüksége. Be kell tudnunk bizonyítani, hogy meg tudjuk oldani a problémákat az európai kontinensen. ami itt hozzájárulhat a e, megoldáshoz, azt mindenképpen honorálni kell. Montenegrónak nagy esélye van a belső problémáinak megoldását tekintve is, és ami a jövőbeni bővítést illeti, nekünk pozitív érvekre van szükségünk, fontos, hogy ezeket megkapjuk önöktől. A Nyugat-Balkán nem szabad, hogy továbbra is a fejtörést okozó dolog legyen. Ennyi válság után sikerekre van szükség a Nyugat-Balkánon. És ebben az összefüggésben én azt gondolom, hogy Montenegrónak nem, nem lesznek olyan nagy nehézségei, mint más nyugat-balkáni országoknak. Szerintem ezt mások is megerősítették már, akik ezzel a témával foglalkoznak, főleg akik Bosznia-Hercegovinával foglalkoznak. Minden ország erőfeszítéseit el kell ismerni. Ez olyan, mint egy verseny, meg kell nézni, hogy ki ér be először a cél, ki szakítja át először a cél, eh, szalagot, de mindenkinek az teljesítményeit el kell ismerni. A horvát tapasztalatok alapján is kérem, hogy próbáljon egy kicsit pontosabban fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mennyiben polarizált a politikai um, helyzet Montenegróban, és ez mennyiben lehet akadály. Sok reformra kerül sor, strukturális reformok, fontos parlament által elfogadott törvények, az Európai Uniós csatlakozás szempontjából is a polarizáció mindenképpen akadályt jelenthet. Én választási megfigyelő leszek majd az önök országában. Kérdezem, hogy hogyan értékelik azt a az esetleges kilátást, hogy Montenegro ki tud lábalni ebből a polarizált világból, hogy ne e, álljanak le a tárgyalások azért, mert a belpolitikai problémákat nem sikerül megoldani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Meszeri Csúl. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, nagykövet úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az AFED bizottság ülésén. Az én frakcióm folyamatosan azt kérte, hogy a nyugat-balkáni bővítés törjön, történjen meg. Mi azt gondoljuk, és eddig is azt gondoltuk, hogy a 2003-as tesszalonikai követ, kötelezettségeket a parlamentnek, illetve az Európai Uniónak meg kell tartania, és ezt a nyugat-balkáni stratégiát is nagyon fontos lépésnek tartjuk. Lehet, optimisták lehetünk, van erre okunk, de azért már bizonyos károk is keletkeztek. Mi az Európai Unió részéről és a jelölt országok a másik oldalon közösen kell, hogy ezeket az erőfeszítéseket megtegyék. Két dolgot hadd említsek, amelyek különösen akasztóak számunkra. Mind a kettő fontos a jó kormányzás és általában az EU-s értékek szempontjából. Fontos lenne, hogyha lehet, látni azt, hogy hogyan lehetne jobban hozzáférni a közinformációkhoz a közbeszerzések például, nagy infrastruktúrális beruházások, és természetesen a zöldeket mindig érint, érdeklik az építési projektek, a védett területeken, a környezetvédelmileg védett területeken, például a gátak építése. Jó lenne, hogyha egy kicsit nyitottabbak lennének, és több információt juttatnának a köznek. Másodszor nagyon nagyra értékelem azt a lehetőséget, hogy beszélhetünk a média szabadságról. Azt is tudjuk, hogy A montenegrói kormány elkötelezett a média szabadság mellett minden aspektusában, mindazonáltal még mindig aggasztónak tartjuk az újságírók megtámadását, üldözését, fizikai támadásokat, bemocskolási kampányokat. Jó lenne eh, Dusko Jovanovics eh, ügyét eh, végre lezárni. Már 14 éve függőben van ez a gyilkossági ügy, ez azért eléggé túlmegy a határon. Emellett akasszónak tartjuk az újságírókat érintő rágalmazási botrányokat, kampányokat, és egyesek úgy látják, hogy ezekben az esetekben nem nincs megfelelő méltányos eljárás. Hogyha lehetséges erre választ kapni, azt nagyra értékelnénk. Köszönöm. Köszönöm, Kásztáldó úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet miniszterelnök helyettes úrnak, a nagykövet úrnak is, hogy ellátogatott ide. Nagyon fontos, úgy gondolom, ez a briefing a mai napon. Hallhattuk, hogy mi az, ami leginkább foglalkoztatja most Montenegrót. Császtenok nagyon jól ismeri az országukat, és a bővítési folyamatban bizony konkrét feladatai vannak Montenegrónak. Örülök annak, hogy a bolgár soros elnökség ismét a Balkán nyugati részére koncentrál, és azt gondolom, hogy mindenképpen ez lesz majd az Európai Uniós bővítés jövője is, ez a térség. Az igazság szolgáltatása, a szervezet bűnözés elleni harc, illetve a korrupció elleni harc a három legfontosabb feladatuk talán. A Nemrégiben volt egy volt egy konferencia, amely pontosan erről szólt, egy szeminárium a, a a köztisztviselői, köztisztviselői egyetemen. Nos, fontosnak tartom, hogy végre, hogy meg lehessen nyitni végre a fennmaradó tárgyalási fejezeteket, én úgy gondolom, hogy önök jelentik egyrészt a modellt, a példát a többi tagjelölt ország számára, amit követni kell. Lenne még egy észrevételem, hiszen sok mindent a kollégák már, sok kérdést a kollégák már föltettek. Ez egy olyan probléma, ami részben közös, minket is foglalkoztat, a közel-keletről visszatérő dzsihadista harcosok esete, ugye Szíriából visszatérő harcosok, ez egy olyan jelenség, ami még mindig hatása van a Balkán nyugati részére. Pontos statisztikát nem találtam arról, hogy konkrétan hány emberről van szó, illetve Montenegro esetében hány külföldi harcos dzsihadista érkezett vissza az országba. De úgy gondolom, hogy a radikalizációnak ez nem tesz jót, illetve a vallási szélsőségek is meg erősödhetnek ezért. Egyfajta kockázat találnak szembe önök is, és mi is itt Európában. Szeretném tudni, hogy milyen konkrét intézkedéseket hoztak meg ezzel kapcsolatban, avagy a hard policy-ra koncentráltak, csupán a bűnügyi, bűnüldözéssel kapcsolatos intézkedéseik vannak, vagy esetleg egyéb társadalmi intézkedést is terveznek. Egyáltalán nem mekkora jelentőségű ez a jelenség önöknél. Még egy dolog, bátorítom önöket, hogy folytassák az utat, remélem. Hogy remélem, hogy parlamenti úton tudják a vitás kérdéseiket a különböző pártok rendezni. Reform, reformokra van szükség, ezt az utat kell folytatni, és remélem, mi hamarabb befogadhatjuk Önöket a nagy európai családunkba. Madame Petir. Petir asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr. Május végén azt hallottuk, hogy a horvátok jogait megsértették, Volt egy eset az UNESCO listával, illetve a kulturális örökséggel kapcsolatban. E, egészen egyértelműen horvát kulturális örökségről van szó, amelynek a védelme nagyon fontos. Nem szabad elfelejteni ezt a kérdést. Ez egy nagyon fontos katolikus örökség is. Mindez azonban amikor benyújtották az UNESCO-s listát, ezt nem vették figyelembe, és Horvátországot meg sem kérdezték. Montenegro egy következő, egy jelölt ország, de nem ez az egyetlen eset, amikor a kisebbségek jogait megsértették. Itt most a horvátok kisebbségei jogairól van szó. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, az érdekelne engem, hogy Montenegro nem gondolja-e, hogy a, kult, hogy a horvát kulturális örökséget is felvegyék az UNESCO listára, hogy a kisebbségi horvátok jogait ezzel tiszteletben tartsák. Elnök, köszönöm szépen, szeretném még valaki hozzászólni. Bostinár úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Tavaly volt egy elbukott katonai kísérlet. ezek különböző állami és nem állami egységekhez tartozó erők részéről szervezett pucskísérlet volt. Nyilván semmilyen titkosított információt vagy bizalmas információt nem tud közéteni, de mit tud mondani ezzel kapcsolatban, és hogyan látja E, azt a magyarázatot, mely szerint ez egy terrorista támadás volt. Másodszor e, Montenegro hogyan látja és hogyan értékeli a nem EU-s szereplők jelenlétét a Nyugat-Balkánon, és mi az önök ajánlása az Európai Unió számára, hogy a kockázatot csökkenteni tudják? Köszönöm. Nagyon könnyű kérdések ezek Eh, Pázsin úrnak, úgyhogy meg is adom a szót a miniszterelnök helyettes úrnak. Tessék, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik nagy érdeklődést mutatnak a montenegrói előrelépéssel kapcsolatban az Európai Unióhoz való közeledés kérdéssel kapcsolatban. Számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy választ adjunk ezekre a kérdésekre. Tenok úr Ez egy nagyon fontos jelentés, tanok úr, a montenegrói jelentés nagyon magas szinten folytatta a munkáját, nagyon professzionális volt és nagyon objektív. Ez a polgárok véleménye Montenegróban, és szeretnék önnek ezért köszönetet mondani. Ön régóta dolgozik itt parlamenti képviselőként, és elmondta, hogy vannak természetesen kötelezettségvállalások Montenegró részéről is, ami az EU-hoz való csatlakozást illeti, illetve azokat az aspektusokat, eh, illetve egyes aspektusok ellentmondásosak, de nem kívánnak ezek, ezen ellentmondásos aspektusokkal foglalkozni, hiszen az EU-s csatlakozás felé megnyilvánuló kötelezettségünk, kötelezettségvállalásunk, ez, ezt nagyon komolyan gondoljuk. Az integráció nem csak az államaparátusra vonatkozik, hanem az egész társadalomra is és azt szeretnénk, hogyha előre tudnánk lépni a reform minőségével, és az Európai Unió főpartnerévé válnánk. Természetesen ez az év nagyon nagy kihívásokat rejteget, ezekre a kihívásokra válaszolni szeretnénk olyan demokratikus érettséggel, ami elvárható és ezt az Európai Unió is majd elismeri. Április közepén elnökválasztásra kerül sor, és aztán utána parlamenti választásra 12 kerületben. A demokrácia így megerősödik, és ezek a választások választ adnak számos kérdésre, amelyek egyelőre még nyitottak Montenegró politikai szinterén. Természetesen Montenegró továbbra is a egy bizonyos eh, hatal, hatalom központi érdeklődési körébe tartozik, amely hatalom nem örül a montenegrói NATO, illetve EU eh, aspirációknak és csatlakozásnak. Mindazonáltal Montenegró útja az Euróatlanti Szövetség felé ennek nem az a célja, hogy bárkit is ezzel megsértsünk, vagy kárt okozzunk, sokkal inkább a társadalmunkat kívánjuk ezzel erősíteni. És ami a kihívásokat illeti, amelyekkel szembe kell néznünk a jelenlegi helyzet előtt, ezekre válaszolnunk kell, tehát megfelelő demokratikus érettséggel, az intézmények bevonásával és eh, a bíróságok is bizonyos válaszokat majd mm, találnak a folyamatban lévő tárgyalások, illetve esetekre, terrorista eh, fellépések és eh, bűncselekmények keretében. Péter Leúrnak nagyon szépen köszönjük a bátorítást. Tudjuk, hogy ez egy baráti és közel álló országból jön, Szlovéniából. Ahogy ez már elhangzott, idén a felmaradó fejezetek megnyitását tervezzük, illetve más fejezeteket pedig le akarunk zárni. Egy dolog biztos, azok a tárgyalások, amelyek a 23-as és 24-es fejezetet illetik, ezek nagyon fontos témák, főleg a korrupció elleni harc, ez az egyik pillére a montenegrói csatlakozási törekvéseknek. A korrupció elleni harcunk nagyon felelős módon folyik, természetesen mindig lehet javítani a dolgokon, de azt gondolom, hogy egyetértenek velem abban, hogy ha bizonyos intézményeket létrehozunk, ezeknek időt kell adni ahhoz, hogy eredményeket mutassanak fel. És biztos vagyok benne, hogy ezek az eredmények hamarosan megszületnek. Köszönöm szépen, hogy elismerték az erőfeszítéseinket, ami a regionális megközelítést illeti, a fenntartható eh, technológiákat, és eh, ahogy említették, ez a téma a Szofiai Sús találkozón eh, mélységeiben felmerül. Köszönöm Picula úrnak azt, hogy teljesen világosan hangsúlyozta a montenegrói külpolitika jelentőségét az EU-s csatlakozásban, Más szóval azt kérjük, azt várjuk, hogy Montenegró is járuljon hozzá az Európai Uniós stabilitáshoz. A montenegrói tagság az európai stabilitást erősíti, és nem pedig olyan helyzet, nem szabad, hogy olyan helyzetben találjuk magunkat, amelyben a, csupán a geográfiai helyzete miatt az ország az instabilitás forrása lenne. Nagyon köszönjük a támogatását ebben az összefüggésben. Nagyon büszkék vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos politikai tőke. A sötét 90-es években a balkáni háborúk alatt nem Montenegron belül nem voltak etnikumok közötti konfliktusok, és sikerült a békét fenntartani az országban, úgyhogy ezért van az, hogy Montenegro most nagyon jó szomszédsági mm, kapcsolatokat ápol minden szomszédos országával, és meg tudja oldani a felmerülő problémákat. Nyugat-Balkán teljessége szeretne Európai Uniós taggá válni, és azt hallottuk Hán úrtól és Juncker úrtól, hogy nyitott kérdések, amelyek még felmerülnek az Európai Unióba tartó országok szintjén, ezeket meg kell oldani. A polarizált kérdések, a különböző pártok közötti polarizáció, hát ez egy korlátozást jelent a párbeszéd kultúrájának a korlátozását, amelyet tavaly eléggé aláástak a bolykottal, az ellenzéki pártok bolykottjával. És emellett bizonyos a retorika is, amit hallunk manapság, főleg egy konkrét politikai pártól, amely nyíltan ellenezte az euróatlanti csatlakozást će to biti put smirenja. Nos, én azt egyértelműen kimondom, hogy a polgárok számíthatnak arra, hogy ezek a, ezek a feszültségük csökkennek. Majd nem sokára elnöki választásokat, elnök választásokat szervezünk, úgy lesz az államfőnk és 12 önkormányzatban is lesznek majd választások, úgyhogy pontosan fogjuk tudni, hogy mit gondolnak az Euró- a montenegrói polgárok, Vox Populi, Vox Dei, amit a polgárok eldöntenek, az mindenkire alkalmazandó lesz. És úgy gondolom, hogy mindez, mindaz az erőfeszítés, nem most jelenleg ezeknek a kérdéseknek szentelünk, azok a, azokat a választások után majd arra fordíthatjuk, hogy a, a Európa felé vezető utunkon gyorsabban haladjunk. Meszerics úr! Ön beszélt arról, hogy a demokráciának, ami az egyik legfontosabb elemem, ez pedig nem más, mint az információhoz való szabad hozzájutás. Tudjuk, hogy hogyan alakult ez a jog Európában. Azt gondolom, hogy az információhoz való hozzá, szabad hozzáférés egyfajta szabadságjog. Nos, én úgy vélem, hogy csak úgy lehet megfelelően dönteni a szavazó urna előtt, hogyha a szavazó polgár megfelelő információ tudatában van. A Strasburgi Bíróság valóban egy kicsit talán egy kicsit tartózkodva mondott ki ítéletet ezzel kapcsolatban, kicsit hezitált, csak néhány évvel ezelőtt kezdte bevezetni azt a gyakorlatot, hogy döntésében ezt az alapelvet figyelembe veszi. Egyértelmű, hogy a polgároknak tudni kell arról, hogy hogy, alakulnak a nagy beruházások, milyen nagy tőkemozgások történnek, illetve környezeti környezettel kapcsolatos információt is a polgárok számára elérhetővé kell tenni. És pontosan ezen működünk, ezen dolgozunk mi is, ez is a munkák részét képezi, tehát hogy minél szélesebb körű információ legyen elérhető a polgárok számára. Nagyon fontos az, hogy a sajtót ne lehessen megtámadni, ne lehessen rájuk nyomást gyakorolni, újságírókat sem szabad megtámadni, befolyásolni, és nagyon fontos az is, az is nagyon fontos, hogy a média, a különböző sajtószerveket nem lehet azzal megfenyegetni, hogy a tulajdonukat lefoglalják. Van egy olyan bizottságunk, amelynek vagy egy olyan te- testületünk, amelynek újságírók a tagjai, és pontosan az olyan eseteket vizsgálja ki, ahol újságírókra próbálnak meg nyomást gyakorolni, és azt vizsgálják, hogy az intézmények ez, ez ilyen típusú helyzetekre hogyan reagálnak. Nos, ennek a, ennek a nevezük vizsgálóbizottságnak a, az ajánlásait mi mind elfogadtuk, és éppen ezért sikerült azt elérni, hogy életben maradjon ez a vizsgálóbizottság. Finanszírozzuk is egyébként a működésüket. Illetve a adatvédelmi ügynökség, a rendőrség és más hivatalok munkájában is figyelemmel követjük az ezzel kapcsolatos eseteket. Naravno, ova istraživanja komisije se odnosi i na težak slučaj ubistva novinara Duška Jovanovića upravo. Nos, egy újságíró meggyilkolásáról kérdeztek, Dusko Jovanovicsról van szó. Meg kell vizsgálni azt, hogy a tragikus esemény után pontosan hogyan léptek fel az illetékes hatóságok. Castaldo úr. Ön egy olyan témát vetett fel, ami tényleg nagyon fontos. A Balkán nyugati fele, vagy ahogy mi szoktuk hívni Európa dél-keleti része, tehát az, e- hogy Európa egyre inkább jelen legyen ebben a régióban, az mindannyiunk szemre nagyon fontos. És a bővítési politika azt hiszem az egyik legsikeresebb Európai Uniós szakpolitika. Említette a foreign fightereket, a Szíriába vagy máshonnan visszatérő dzsihadista harcosokat. Beszélt arról, illetve megkérdezte, hogy ezt a problémát mi hogyan kezeljük. Nos, szerintem számos szempontot kell figyelembe venni, amikor megpróbáljuk megoldani ezt a problémát. Nem csak az igazságügyi, igazságszolgáltatásban, illetve a bűnüldözésben kell ezt a kérdést felvetni. Mi egyébként megváltoztattuk a BTK-t, és különleges, egy különleges passzus foglalkozik a büntető törvénykönyvben a, ezekkel a külföldi harcosokkal. De nagyon fontos az is, hogy a prevenciót és az oktatást komolyan vegyük ebből a szempontból. És mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a potenciális külföldi harcosok ne radikalizálódjanak. Meg kell nézni, hogy a rendszer hogy működik, és nagyon fontos továbbá a nemzetközi együttműködés is, hiszen nem csak a származási országban jelent problémát a külföldi harcosok kérdése, hanem az összes olyan országban, ahol jelen vannak. Ez a multidisziplináris megközelítés úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a probléma megoldása érdekében. Montenegrónak nem volt igazi gondja ezzel kapcsolatban. Volt valóban két ügy is, amit a bíróság tárgyalt. Két olyan személynek az esetét tárgyalták, akiket azzal gyanúsítottak, hogy külföldi harcosok. De úgy gondolom, eh, hogy ezek a külföldi harcosok valójában nem a probléma okát jelentik, ők csak egyfajta következmény, ők, így kell őket felfogni. Petir asszony. Beszélt arról, hogy Bokában a horvát közösség jogai mennyiben sérülnek. Én ezzel nem értek egyet. Boka horvát polgárai, csak úgy, mint az összes többi montenegrói horvát, élvezik a jogaikat Montenegróban. És a horvát közösség egy része képviselteti magát a montenegrói kormánykoalícióban is vannak a horvát közösségnek, vannak képviselői a parlamentben, van egy horvát származású miniszterasszony is. Mindez nem valósulhatott volna meg, hogyha nem ismerjük el a horvát közösséget Montenegróba. Szeretnénk, hogy a horvát közösség, csak úgy, mint az összes többi közösség, jól érezze magát Montenegróban. Szeretnénk, ha otthon éreznék magukat, hiszen ez az otthonuk és az alkotmányunk értelmében mi a mi eh, állampolgárok eh, által létrehozott eh, ország vagyunk, tehát nem nemzetiségek országa vagyunk. Aztán arra vonatkozóan, hogy az ENSZ elismerését kérjük, hogy a világerőkség részét képezenek bizonyos halászközösségek bokában. Azt szeretném válaszul mondani, hogy Montenegro montenegrói alkotmány szellemében járt el. Mi úgy vagyunk, hogy bármilyen, kult, bármilyen kulturális javakról is legyen szó, azok olyan javak, amelyek az egész montenegrói társadalmat megilletik, függetlenül attól, hogy konkrétan melyik kisebbséghez vagy közösséghez tartoznak. Az alkotmányban tehát állampolgárokról beszélünk, és hogyha összehasonlít minket más régióbeli országokkal, akkor láthatja, hogy a többi ország alkotmánya nemzetek összességéről ír. Mi nem így definiáljuk magunkat, mi úgy gondoljuk, hogy Montenegro a montenegrói állampolgárok összessége. Természetesen önnek szíve joga, hogy véleményt alkosson, hogy úgy gondolja, hogy Horvátországnak kell ezt a kezdeményezést megtenni az UNESCO előtt, tehát hogy elismerjék a világörökség részeként ezt a, ezt a térséget. Mi együttműködünk a horvát külügyminiszterrel, illetve a horvát kulturális miniszterrel. Adin Bostináró je... Bostinár úr. Bostinár úr, ön beszélt arról, hogy milyen kontextus állhat a terrorista támadás mögött. Nos, ezzel kapcsolatban nem tudok túl sok részlettel szolgálni, hiszen itt jelenleg is folyó ügyekről van szó. Az igazság szolgáltatás foglalkozik ezekkel az ügyekkel de egyértelmű, hogy külföldi hatalmak avatkoztak be a belügyeinkbe. Nem szerették volna, hogy belépjünk a NATO-ba. A szóban forgó hatalom úgy gondolta, hogy ez nem felel meg a nemzeti érdekeiknek. Mert hát nem így van ez. Mi azt szeretnénk, hogy minden, egy, mi azt szeretnénk, hogy minden egyes országgal jó kapcsolatot ápolnánk a szóban forgó hatalommal is. A lényeg az, hogy a montenegrói polgárok érdekeit szolgáljuk. Köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr. Most megkezdtünk egy pár beszédet, és remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk majd működni. Most két perc szünet következik. Hán úr egyébként már itt van. Következő napirendi pontunk pedig párbeszéd lesz Hán biztos úrral, de ez egy zárt ülés.